Puisque... Kedves barátaim, Linea megérkezett, futott, rohant, ahogy csak tudott, úgyhogy most egy pillanatra megpihen, és adunk neki egy pohár vizet, nehogy kiszáradjon, és utána rögtön rá is térünk az ötös napi rendi pontra, a halászati termékek uniós piacra jutási kritériumainak való megfelelőségének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtása. Linnea Engström tehát a jelentéstevőnk, és ebben a pillanatban meg is adom neki a szót. Linnea, parancsolj! Köszönöm szépen, kedves Kadek elnök úr, kedves kollégák! Elnézést kérek, Stockholmban hóviharba keveredtünk, és ez lett a végeredménye, nem tehettünk mást, csak vártunk és vártunk, de köszönöm szépen, hogy most lehetőséget kapok arra, hogy ezt a nagyon érdekes szöveget bemutassam több főigazgatósággal együtt dolgoztunk ezen a szövegen. Tulajdonképpen a legfontosabb üzenet az, hogy nagyon komoly és magas szintű normáknak kell megfelelni itt az Európai Unión belül, ahhoz képest, hogy a harmadik országos hajókra mik vonatkoznak. Tomászony, illetve Kadek úr megelőző szövegeit sem feledhetjük el. Tomászony jelentésében megjelent az, hogy egyenlő bánásmódot alkalmazzunk, Kadek úr pedig az import tekintetében készített el egy nagyon fontos szöveget, még az előző mandátum alatt mindkettőre utalok is a szövegemben. Elég néhány kritikai jellegű megjegyzést is megfogalmaztam azzal kapcsolatban, ahogy halászati termékek érkeznek az Európai Unióba. Természetesen ki kell mondanunk, hogy milyen jellegű termékekről van itt szó. Vannak olyanok közülünk, akik Mauritániába utaznak néhány héten belül, és a DG Sanko legutóbbi jelentése a kínai hajók kapcsán nagyon érdekes lehet, mert tudjuk, hogy ezeknek a hajóknak, ezekről a hajókról a kifogott haj jelentős része végül az Európai Unióba kerül. A DG Sanko azt mondja, hogy a kínai típusú fagyasztó hajók nem mutatják azokat a minőségi kitételeket, vagy nem felelnek meg azoknak a kívánalmaknak, amelyek fontosak lennének. Ezek a hajók nagyon sok esetben nem megfelelően kerültek megjavításra, és mindenképpen kimondhatjuk, hogy a higiéniai követelményeknek sem feleltek meg. Na most a Digi Sankónak ez a jelentése már néhány évvel ezelőttre datálódik, de ez a legfrissebb jelentés, amihez hozzáférhetünk, és természetesen felmerül az a kérdés, hogy 2011 óta mégis mi történt ennek a rendkívül komoly helyzetnek a megváltoztatására, tehát hogy a normákat megpróbálják akkor betartani ezekkel a kínai típusú fagyasztóhajókkal kapcsolatban, vagy nem? A higiéniai követelmények javultak-e, vagy sem? Itt azokról a hajókról van szó, amelyekről az áru közvetlen módon az Európai Unióba kerül, és a FIS szakbizottság természetesen ezért is megy el Mauritániába, és különböző halászhajókat is meg fog látogatni, hogy első kézből származó információval rendelkezhessen. A DJ Szankós kollégáknak véleményünk szerint a hajó ellenőrzése kapcsán sokkal szigorúbbnak kellene lenniük, és azt is szigorúban kellene ellenőrizni, hogy a harmadik országok ellenőrei hogyan is dolgoznak. Vannak kérdéseink azzal kapcsolatban is, hogy bizonyos hajók esetében a bizottság miért nem függesztette fel soha egyetlen alkalommal sem az, el, az engedélyeket és tanúsítványokat? Miért nem történt ez meg soha? Annak ellenére, hogy a DG Sanko leírta a jelentésben, hogy a kívánttól eléggé eltérő helyzet uralkodik ezeken a hajókon a DG Sanko tehát nagyon sok olyan hajónak adott engedélyt, amely aztán illegális tevékenységet folytatott. Utána megkérdeztük a DG Sankótól, hogy mi történik ezekkel a hajókkal, és ők azt mondták, hogy tulajdonképpen ez már a vámhatóságokra tartozik. Ez a kérdés, de hát úgy tűnik, hogy az itteni ellenőrzések is hagynak némi kívánnivalót maguk után a reimport, az újraimport, amely ugye az Európai Unióban kifogott halról van szó, vagy rákokról, amelyet például elküldenek Marokkóba, ott pucolják, és utána visszakerül az Európai Unióba vagy pedig elküldik Kínába, ott feldolgozzák, és így kerül vissza az Európai Unióba, akkor ez import halnak számít, vagy pedig Európai Uniós halnak. Valamint ez a teljes import hány százalékát teszi ki ez az újraimport. Sajnos nincsen megbízható adatunk arról, hogy ez a teljes halpiaci forgalom mekkora részét teszi ki. Tehát nincsenek a kereskedelmi szervezeteknek semmilyen adataik arról, hogy ez milyen mértékeket ölt, hogy ez most jelentős mennyiség vagy sem, amit Európai Uniós hajók fognak ki, utána kikerülnek és utána visszajönnek. Ráadásul itt a hosszú távú utaztatás miatt azért a karbon lábnyom, a széndiokszid lábnyom is elég jelentős a Digi Sankónak mindenképpen javítania kell az eljárásain, hogy az Európai Uniós polgárok megbízhassanak a halászati termékekben, és összességében ez ugye az összes import két harmadát teszi ki. És szeretnék arra is kitérni, hogy az Európai Unió igenis büszke arra, hogy az egyik legmagasabb minőséggel dolgozó hal feldolgozó iparral és halászati iparral bír, ezért nekünk kell nyomást gyakorolni a harmadik országokra, hogy ők is ilyen magas szintre emeljék a minőségi követelményeiket. Még egyszer elnézést kérek, hogy elkéstem, és várom a megjegyzéseket. Köszönöm szépen, Linea. Ugye egy kicsit le vagyunk maradva, de természetesen azért szót fogok adni mindenkinek, de azért mindenkit arra kérnék, hogy maximum három percben Paco Miamon. Köszönöm, nagyon gyorsan fogok beszélni. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak. Ez egy nagyra törő, ambiciózus munka. Fontos témákról van itt szó. Ezek olyan témák, amelyek foglalkoztatják a halászati termékek uniós piacát és elgazatát. Nos, miután ez egy elég összetett kérdés, még mindenképpen tanulmányozom kell az anyagot, és szeretném, hogyha meghosszabbítanánk a, a módosítók beterjesztésének határidejét, mert ez a mostani pénteki határidő túl korai, túl közeli. A, az itt fogyasztott halászati termékeknek több mint 60%-át importáljuk, ezt mondta az imént a jelentéstevő asszony is. Nos, Szerintem az erőviszonyok lehetővé teszik, hogy az importőrök is magas követelményeknek feleljenek meg, akár a halászat módjával kapcsolatban, akár a termékekkel kapcsolatban, vagy a hajókkal kapcsolatban. Úgyhogy szerintem mindenképpen erre kell felszólítani a partnereket, és jó lenne, hogyha nem 10-15 éve fogalmaznánk ezt meg, hanem már most. Európában a halászati ágazatban dolgozók sokszor el szokták azt mondani, hogy nem igazságos a helyzet, diszkriminatív a helyzet, mert nem ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni az import áruknak, mint az EU-ból származó áruknak. Itt nem csak e- egy itt nem csak a piaci rendtartásról van szó, hanem hogy milyenek az ellenőrzési mechanizmusok, a közegészségügyi mechanizmusok, milyen kereskedelmi megállapodásaink vannak harmadik országokkal, illetve mik a piacra kerülés szabályai. Nos, itt egy irányelvről van szó, és szeretném, hogyha ennek az alkalmazása egy kicsit harmonizáltabb lenne. Remélem ezt mi hamarabb megteszi az Európai Bizottság és azt is szeretném, hogyha nem csak a harmadik országoktól várnánk el, hogy közelítsék a normáinkat a miénket, hanem Európai Unión belül is elkezd, el kell ezt érni. Hogyha egy tagállam egy árut visszautasít, nem hajlandó azt forgalmazni, akkor jó lenne, hogyha ugyanez megvalósul az összes többi tagállamban is és jó lenne, hogyha nem lennének olyan kikötők, ahol, amelyek arról ismertek, hogy ott engedékenyebbek a hatóságok, oda bármilyen terméket lehet vinni. Ugyanolyan standardokat kell fenntartani, jobban kell harmonizálni, mondom, a különböző szabályokat, például az ellen, ellenőrzése vonatkozókat is. Ennek meg kell valósulnia egyébként a kereskedelmi megállapodásokban is, és én még tovább mennék, mint jelentéstevő, szerintem érzékeny termékként kéne beszélnünk a halászati termékekről, a kereskedelmi megállapodások tárgyalásakor, hiszen ne feledjük, hogy az európai halászati, a halásziparban dolgozóknak sokkal magasabb árak mellett kell rentábilisnak lenni, mint az importőrök. Tehát nagyon fontos az, hogy a bizottság végezze a szükséges tanulmányokat, felméréseket, vizsgálatokat, mielőtt aláírnánk egy szabadkereskedelmi megállapodást. És szeretném még továbbá azt, hogy az akvakultúra is legalább egy bekezdést kapjon ebben a szövegben. Ez nagyon fontos az Európai Unió gazdasága szempontjából. Tudom, hogy Iturris úrnak lesz majd er- erre vonatkozóan egy új jelentése, de szerintem itt is mindenképpen helyet kéne szorítani ennek a kér. A spanyol változatban van két nyelvi hiba, 12-es bekezdés, itt súlyos hibák vannak. Hát spanyolul bizony van kijelentő mód és kötő mód, e- az egyik, ez egy ilyen súlyos nyelvi hiba. Kétszer is előfordul ebben a bekezdésben. Kérem szépen, hogyha itt nem használjuk helyesen a kötőmódot, akkor értelmetlen lesz a szöveg. A 12-es bekezdésben a fordítók hibát követett, hibát követtek el, ezt ki kéne mindenképpen javítani. A szignalizáló juristula... Elnök, hát ezt fogjuk elezni akkor a jogásznyelvészeknek. A kötőmód, a kötőmód, a spanyol kötőmód, hát itt bajok vannak, és de, de kötőmód franciában is van. Isabel Tomá következik. Merci, euh, président. Euh- Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Lineának gratulálni ehhez a nagyon fontos jelentéshez. Tulajdonképpen ugyanúgy vélekedem én is erről a témáról, és arról, hogy mit kellene tenni, mint ő. Nagyon fontos ez a téma, ugyanis az állományok védelméről is szó van benne, a tengeren dolgozók védelméről is, és azokról a szabályokról is, amelyek egyenlő bánásmódot alakítanának ki az Európai Uniós illetve az Európai Unión kívüli halászok és importőrök szempontjából. Tehát ezen három ok miatt nagyon fontos ez a szöveg, és jelenlegi helyzetet nézve elég messze állunk még ennek a három célnak a megvalósításától. Gyorsan elmondom csak a legfontosabb dolgokat. Először is fontos, hogy mi a bizottság, tehát a jogalkotók öt pontban megoldásokat találjunk. Az első, hogy megtaláljuk a megfelelő garanciákat és a lehetőségeket arra, hogy az állat- és növényegészségügyi szabályokat be tudjuk tartani a fogyasztók egészségének védelme miatt. Ez nagyon fontos. A második a nyomon követhetőség és a címkézés. A nyomon követhetőség és a címkézés kapcsán úgy gondolom, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan az, hogy a harmadik országok további harmadik országoknak adják át például a feldolgozási munkálatokat, és utána ezek a termékek az Európai Unióba kötnek ki, anélkül, hogy az Európai Unió erről tudna, tehát teljesen nyomon követhetetlen termékek jelennek meg a közös piacon az akvakultúrák szempontjából pedig a címkézés rendkívül fontos, ugyanis megvannak a szabályok, arra vonatkozólag, hogy az Európai Uniós termékeknek hogy kell elkészülniük, és minek kell szerepelni a címkén, és akkor ezt minden egyes esetben be kell tartani. Nem betiltani akarok termékeket, hanem azt akarom elérni, hogy minden ott legyen a címkén, amire szükség van. A negyedik pont a tengeren dolgozók védelme és biztonsága. Ehhez az szükséges, hogy a 188-as pontot az ILO protokolljából maximálisan ától cettig be lehessen tartani, és ebből a szempontból az ellenőrzések harmonizációjára vonatkozó kezdeményezést nagyon jónak tartom. Az ellenőrzések kapcsán nagyon fontos, hogy eljussunk oda, hogy az európai ellenőrző ügynökségek, illetve az európai ellenőrök az általunk meghatározott kereteken belül bármilyen hajót ellenőrizhessenek. Ugyanis sokszor nem ez történik a valóságban, sajnálatos módon, és nem is tudom, hogy fogalmazzak, hát mondjuk az, hogy a harmadik országok ellenőrző hatóságai nincsenek megfelelőképpen felkészítve és felszerelve ahhoz, hogy tényleg el tudják végezni ezeket az ellenőrzéseket, és elnézést, hogy ilyen hosszan szóltam. Köszönöm. Köszönöm szépen, Izabel, Péter. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a jelentést. Jó kérdéseket tett fel a bizottsághoz. A 2011-es információkat illetően nincs elég információ, itt jó lenne, hogyha a bizottság itt információkat adna arról most vagy később, hogy mi a helyzet. Jelenleg a halászaink hátrányban vannak, magas standardoknak kell megfelelniük a, a halászattal, a munkafeltételekkel, az egészségügyi feltételek tekintetében ezt meg is teszik, de viszont, hogyha látjuk azt a szakadékot, a többi országgal szemben, akkor hihetetlen az, hogy milyen fajta diszkriminációt látunk. Másik vitatott pont az ellenőrzés. Van, aki azt mondja, hogy lehetőséget kéne adni arra, hogy a halászati ellenőrzés ügynökség hatáskörét eh, kiszélesítsük. Korábban én foglalkoztam légügyi, vízügyi felügyelettel. Úgy gondolom, hogy mindig is tudni kell azt, hogy hol vannak a kockázatok, tudni kell azt, hol vannak a jó fiúk, hol vannak a rossz fiúk. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol sok rossz fiú van, és arra azokra az országra, országokra kell koncentrálni, arra kell koncentrálni a felügyeletet, az erőforrásainkat, és a jó fiúk esetében pedig kevésbé kell foglalkozni. Ez egyfajta rizikó alapú megközelítés, és így lehet költségvetést, munkaerőt felszabadítani több ellenőrzésre. A kérdés az az, hogyan tudjuk hatékonyan tenni az ellenőrzéseket. Tehát én támogatom a jelentéstevőt, elnök úr, köszönöm. Merci, Péter. Köszönöm szépen, Péter. Már is Bilbao kollégája szó. Sí, gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a jelentéstevő asszonynak is. Sok energiát fordított erre a jelentésre. Közvetlenül kapcsolódik ez a jelentés ahhoz a ponthoz, amit, amiről korábban beszéltünk, az értéklenc optimalizálás az uniós halászati ágazatban. Azért nem két oldaláról van szó, de a célkütőzések nagyon hasonlóak. természetesen ugyanazt szeretnénk, mint amit eddig is kértünk, vagyis, hogy az Európai Uniós irányelvek alkalmazása legyen harmonizált a tagállamokban, mert ezt nem teszük meg, akkor a feltételrendszer nem igazságos, tehát egyenlőtlenek, egyenlőtlenek a feltételek, tehát harmonizálni kell az európai jogszabályokat. A második dolog pedig mindenképpen támogatjuk azt, hogy az európai ágazatot ne sújtsa az a tény, hogy a harmadik országból származó termékek enyhébb normáknak kell, hogy megfeleljenek. Nincsenek túlsúlyban a statisztikák különböző szám adatok ebben a jelentéstervezetben. Amikor nincsen meg ez az alátámasztás, akkor azt gondolom, hogy az elég veszélyes. Szerintem mielőtt döntünk arról, hogy merre haladunk, tudnunk kell pontosan azt, hogy milyen árukról beszélünk, mennyi áru érkezik be, importáru a harmadik országokból, tehát mindent le kell bontani, és mindent alá kell támasztani. A célunk pedig az, hogy jót tegyünk az európai halászágazatnak. Nemrégiben Tájföldön jártunk egy utazáson, és ami a halászat, ami az illegális halászat visszaszorítását illeti, nagyon jó munkát végzett Tájföld, a bizottság meg gratulál is nekik, nekik, én is gratulálok nekik, hiszen megváltoztatták a halászati politikájukat, és ennek sikere is volt eredménye is. Voltunk egy nagyon nagy halászati cégnél Tájföldön. Itt uh, tonhal feldolgozás folyt, és az, euró, az európai vállalatoknak csak az a munkája maradt, hogy ezeket konzervdobozokba rakja. Ez volt, tehát a hozzáadott érték. Ez kérem szépen milyen import? Szerintem konkrétan föl kell tenni a kérdést. Van-e a bizottságnak megfelelő statisztikája? Mik az adatok? Több tanulmányra, több vizsgálatra van szükség, több statisztikára. Ahogy ezt elmondtam az előző ponttal kapcsolatban is, most is elmondom, hogy kötelező jelleggel kell számon kérni az, a feldolgozott termékek esetében a származási megjelölés. Tehát a címkész is nagyon fontos. Nem csak az a fontos, hogy tudjuk, hogy konkrétan honnan származik egyik termék, hanem hogy mindenképpen megadjuk a megfelelő információt a fogyasztóknak. Tudniuk kell, hogy mit vásárolnak, honnan származik az a szobaforgó áru. Ez azt hiszem, hogy lehetővé teszi majd a vállalatoknak, a nagyvállalatoknak is, hogy diversifikálják az áru kínálatukat. Mindjárt abba is hagyom, elnök úr sok feldolgozó üzem, nekem azt szoktam mondani, hogy ezt nem lehet megoldani. Nos, én egy olyan, há, olyan faluból származom, ami, hal, amely halászattal foglalkozik, és én tudom, hogy megoldható az, hogy akár kis volumenben is különböző módon csomagolják a különböző hal, halakat. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány szót szólni. Lineának én is szeretnék köszönetet mondani, és gondolom, hogy többen is tudják, hogy a legutóbbi mandátum alatt én magam is előadója voltam egy hasonló témának, hát ezt Linea is megemlítette, úgyhogy nyilván engem is rendkívüli módon érdekel ez a téma. És mint ahogy a kollégák is elmondták, az Európai Unió igen nagy mértékben függ az importtól, úgyhogy két témában is fel kell lépnünk először is. Ezt az import függőséget kellene csökkenteni, Másodszorban pedig el kell érnünk, hogy az importált termékek megfeleljenek az európai normáknak. Ebben mindannyian egyetértünk, mindenki ugyanazt mondja. Tehát minden egyes termék, ami megjelenik az európai piacon, feleljen meg a normáknak. Na most ezzel kapcsolatban két-három dolgot szeretnék elmondani. Az egyik a kereskedelmi politika koherens mi volta, illetve a Digimára és a Digitrade megegyezése, ugyanis nem volt megfelelőképpen koherencia a Fülöp-szigetek GSP plusz státuszával kapcsolatban. Ugyanis nem együttműködő országnak jelöltük meg a Fülöp-szigeteket az IUU jogellenes nem bejelentett szabályozatlan halászat elleni harc kapcsán. Úgyhogy a garanciákat meg kell teremteni, és a megfelelő ellenőrzéseket le kell folytatni, nyilván a saját fogyasztóink védelmének érdekében. Ezen kívül az akvakultúra és halászati termékek nyomon követhetőségét is javítani kell, és megfelelő címkézéshez kell eljutnunk. Az ellenőrzések kapcsán még azt is szeretném elmondani, hogy a szankciókról és az egyéb intézkedésekről az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatakor lesz majd lehetőségünk részletesen is vitázni, a felülvizsgálatot várjuk a bizottságtól. Hogyha mindenki egyetért azzal, akkor Nikoljan úr, vagy Francesca Aréna a bizottság részéről most hozzászól. Hát Arena asszony, tessék. Igen, igen, köszönöm szépen. Aréna asszony fog hozzászólni. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az előadónak ehhez a rendkívül jó szöveghez. Igen, átfogó megközelítést kell alkalmaznunk, hiszen több témát össze kell fognunk, mint ahogy ezt többen elmondták itt a teremben is. És ez a tény, hogy átfogó témáról van szó, ez oda vezetett, hogy a bizottságon belül is három főigazgatóság foglalkozik ezzel, és a Márén belül öt alosztály. Én az egyik ilyen alosztályt képviselem, amely az ellenőrzésekkel foglalkozik, de természetesen az egész dj Mare véleményét szeretném most elmondani. És mint ahogy már említettem, igen, átfogó témáról van szó, ezért is jelentek meg igen különböző hozzászólások itt a teremben. Vannak olyan témák, amelyek folyamatosan visszatérnek, amelyekről már sokat beszéltünk. Az első az, hogy magas szintű harmonizáció a cél, Másodszorban megjelent az is, hogy egyenlő bánásmódra kellene törekednünk. Tehát mindannyian azt szeretnénk, hogy az először is az EU-n belül egyenlő bánásmód valósuljon meg, és minden egyes piaci szereplőnek ugyanazoknak a szabályoknak kelljen megfelelnie. És mint ahogy Kádek úr is elmondta a hozzászólásában, ez rendkívül fontos lesz majd az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatakor, mi a bizottság részéről már dolgozunk ezen, és az elkövetkezendő hónapokban meg is születik majd a javaslatunk. Ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy igen, közeli a parlament és a bizottság álláspontja. A munkavállalói jogoknál, a normáknál, a kereskedelmi normáknál én azt hiszem, hogy körülbelül ugyan ott állunk. A címkézés, az előkészített, a feldolgozott és a nem feldolgozott termékek esetében rendkívül fontos, erről is körülbelül hasonlóképpen vélekedünk. Az ellenőrzésekről azt tudom elmondani, hogy ez a jelentés azt mondja, hogy a cselekvési tervet a bizottság nem használta ki, vagy nem használta. Na most 17 cselekvési tervet indítottunk el, ebből hármat lezártunk, 14 még folyamatban van, és további 5 cselekvési tervet fogunk elindítani a mediterrán régióban. Úgyhogy tulajdonképpen nem is tudunk most már több cselekvési tervet elindítani, mert elértük a plafonértéket. Úgyhogy gondolom, hogy ezt a részt a jelentésben ennek függvényében meg kellene változtatni. De összességében egyetértünk a jelentéssel, és a konklúzió kapcsán is egyetértünk az elmúlt hónapok eredményeivel, mind a tanácsnál, mind pedig a parlamentnél. Köszönöm. Köszönöm szépen. Linea esetleg lezárásképpen szeretnél hozzászólni? Köszönöm. Örülök, hogy bíznak bennem a kollégák, és ennyire egységesek vagyunk ebben a harcban, hogy legyen harmonizáció és ellenőrzés. Szerettem volna az is hozzászólni, amit Bilbao asszony elmondott, rámutatott a lényegre. Nincsen elég adat a kezünkben, szeretnénk azt látni, hogy mekkora az import, amiről beszélünk, és nem elérhető az erre vonatkozó adat. Folytatnunk kell azt, hogy nyomást gyakoroljunk ennek irányába, tudnunk kell azt, hogy miről is beszélünk, ez nagyon fontos. És persze itt a fogyasztói jogokról is szó van. Az Európai Parlament részéről mi vagyunk a állampolgári jogok szószólói, nagyon fontos az, hogy ezek a jogok a tányérjaikon is megjelenjenek a fogyasztóknak. Pozitív volt ez az eszmecsere, nem hallottam szinte semmilyen kritikát, ami meg is lep engem ebben a szabizottságban, de szerintem mi egységesek vagyunk, és nagyon sok mindent megtudtunk, amikor tájföldön jártunk, illetve a különböző látogatások során. Köszönöm szépen, és várom azt, hogy együttműködhessünk ebben a nagyon fontos témában. Merci, donc. Köszönöm szépen. Pakonak el kellett mennie, de azt kérte, hogy azt kérte, hogy hosszabbítsuk meg a módosítók benyújtásának határidőt. A 9-e jó lesz? Jó, akkor 9-ére halasztottuk ezt. Á, á, március 9-ére. Majdnem azt mondtam, hogy április, de március 9-ére. Úgyhogy ezzel egy hetet nyertünk, köszönöm szépen. Most kezdődik az ártülés. Akinek el kell hagyni a termet, ezt kérem ezt most tegye. Beszéltünk arról, hogy legyen ez ártülés, ne, ne legyen. Voltak egyetértett ezzel, voltak